Okay, colleagues, I'm going to start the meeting. Kedves kollégák, akkor elkezdenénk az, üzle, az ülést, mert már három óra ugye elmúlt. Először is nézzük a napi rendtervezetet. Valószínűleg vannak változások, épp ezért szeretnék keresztül menni ezen az egészen Tikau jelentést nem fogjuk tárgyalni ma legalábbis. Épp ezért akkor a kettelési célú vízi járművek, aztán a az, állat, az Egységes Európai Vasi Töltönság, aztán az állatok szállítás közben, aztán a kohéziós politika után a koordinatárok élése. Aztán holnap a bejelentések után, a közlemények után közvetkezik a kettelésű célú vízi járművek, és akkor az EMSZ rendeletről folytatott tárgyalások, utána pedig az európai összekapcsolódási eszköznek a meghallgatása az ITRÉ-val és együtt, és aztán átmegyünk a PHS 350, C350-be délelőtre, aztán délután megint ide jövünk, és akkor Járvizen Boszkó úrral lesz a funkcionális légtérblokkokról az ülés, és aztán az IMKO és a TRAN bizottságokkal együtt lesz egy összevont ülés, aztán pedig a az Európai Regionális Fejlesztési és a Növekedési Munkahelyteremtés Szolgáló Beruházás célkitűzésről szóló rendelkezésekről beszélünk. Na mindenesetre ma ebben a teremben tartjuk az ülést, tehát holnap 10-15-ig itt leszünk, de aztán akkor a 3C50-be megyünk át. És aztán délután megint itt leszünk. Tehát egy kicsit majd gyalogolgatunk, holnap lesz egy kis csergyakorlás, elnézést kérek. Nos, a napi rendel mindenki előgedett a jelenlegi formájában? Ha azt mondjuk, hogy nem, akkor szavazni kell róla, és hogyha még akkor is nemet mondanak rá, akkor nem igazán tudom, hogy mi történik. Tehát akkor megkérem majd, hogy nézzék meg a napi rendet. Jó, akkor, hogyha mindenki elégedett, akkor a napi rendet fogadjuk el, legalábbis a múlt ülésnek a jegyzőkönyvét, március 26-27-eit. Jó, ha nincsen ellenvetés, akkor ezt jóvá hagytuk. Akkor most jön a zile jelentés, de nem látom, itt. Azt hiszem most fejezték be a három oldalú tárgyalásokat, de hát nélküle nem kezdhetjük el. Akkor egy kicsit várunk. It's been moved up, yeah. Okay, Robert, are you ready? Na jó, akkor Tika úr, kész, vagy Zsile úr, bocsánat, készen áll a az jelentése tárgyalására a kettelési célú vízi őrmövek és a motoros vízi sporteszközök. A módosítókat vitatjuk meg, tehát Zsile úr az ön, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik módosítókat nyújtottak be a jelentéshez. 16 módosítót nyújtottak be, Nos, vannak olyan módosítók, amiket támogatom. Először is a 16-os, amely világosabbá teszi a szöveget és az írnyelvet. ugyanis fontos meghatározni a kétéltű járműveknek a meghatározását, mert a skandináv országokban vannak olyanok, amelyek a jégen is és a vízen is működnek, és ezt figyelembe kellni. A másik pedig, amelyet szintén támogatok, azok a 11-es, ez pedig, hogy az importálók megfelelő dokumentációval kell, hogy rendelkezzenek, amely az importáló nevét és, nevét és címét is tartalmazza. A 14-es pedig, Eh, a tagállamok szolgáltatásainak a leírása az irányelvnek a végrehajtásához, és hogy szankciókat kell bevezetni, hogyha megsértik ezt az irányelvet. Akkor vannak olyan módosítók, amelyeket nem támogatok, amelyek hozzátettek a szöveghez, és, és ez inkább félrevezetne bennünket, mint javítaná az irányelvet. Először is a 9-es, 12-es és a 19-es ilyen, a 18-as, ez a további korlátozó intézkedések a személyes vízi járműveknek a használatását illetően, ez az ötös cikket ismétli meg, amelybe veszik már a mindenfajta vízi eszközt és a kertelési célú személyek számára szolgáló vízi járműveket is. A 22-es és a 23-as módosító azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy az új biztonsági tervezési követelményekkel kapcsolatban óvatosan járjanak el, ugyanis e, a biztonságot javítani szeretnének, de nem ez az igazi célja az irányelvnek, ugyanakkor a hozzátételek, e, amelyeket e, még nem fedett le a jelenlegi követelmény, az, azoknak is meg kell felelni a különböző követelményeknek. Aztán a 22-es módosító, ez pedig az úszók védelmének, a, védelmi helyzetének a javítása. Ezzel kapcsolatban egy ISO szabvány, ugyanis itt jobban figyelembe kell venni az emberi tényezőt, mint a tervezési tényezőket. Itt a nemzeti navigációs és működési szabályok fontosak, és pedig az úszó, úszásra kijelölt területeket védelt területeknek kell megjelölni. A 23-as módosító Szeretném a bizottságnak a megjegyzéseit hallani ezzel kapcsolatban, ugyanis a 23-as a felszállásnak a megkönnyítésével kapcsolatos, és szeretném a bizottságtól azt kérni, hogy a jelenlegi meglévő biztonsági tervezési követelményeket magyarázza meg, amikor újra hajóra szállnak, és hogy véleményét fogalmazza meg azzal kapcsolatban, hogy a további követelmények valóban technikailag megvalósíthatók-e. A 24-es és a 28-as a zöldeknek a módosítói, amelyek szigorúbb zajcsökkentési határokat állapítanak meg. Kutatást folytattak a, a bizottság megbízásából, és a további követelmények mind nagyon, mind szociális, mind pénzügyi szempontból nagyon költségesek lennének, és épp ezért szeretnénk a bizottság javaslatának meg kell felelően hagyni ezt a javaslatot. Végül pedig a 13-as és a 20-as bizottság, amely a bizottságra ruházott hatáskörrel kapcsolatban, szerintünk a, a kipufogó és a gáz és a zaj kibocsátási értékeket a rendes jogalkotási eljárás alatt kellene eldönteni. A zöldek csökkentését szerették volna ezek a követelmények, de szerintem meg kell beszélnünk a, ezteket a kérdéseket a rendes jogalkotási eljárás során. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, Zilla úr, Zászáda úr! Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Márcsinkévics úr nevében szólok, aki árnyék előadó. Az ő nevében is megköszönném a jelentéstevő kiváló munkáját, meg az együttműködést, amely révén közös megoldásokat tudtunk kidolgozni, és nagyon jó áttekintette a, a, ezt a nagyon összetett témakört. Először is a jelentéstevő által beadott javaslatokat kommentálnám. Ahogy helyén valóan rámutatott a jelentéstevő, tennünk kell valamit a kibocsátások kibocsátási szintek kezelése és a zajszintek csökkentése érdekében. Ugyanakkor a biztonsági normák is módosultak, javultak ebben az ágazatban, ez, erre is figyelemmel kell lennünk. A kibocsátási szinteket illetően szerintem a célok megvalósíthatóak, különösen azt a három elemet illetően, ami a szénhidrogén, a széndiokszid kibocsátást illeti. Aztán a zajcsökkentést illetően a zöldek beterjesztettek néhány módosítót a káros nyakkibocsátás határokat illetően, ám szerintem az, ezek ezek mm, nincs szükség, mert ami, ami már megvalósult a szövegben, az, az elégséges szerintem. Ami pedig a biztonsági előrásokat illeti, szerintem nem indokoltak a zöldek által megfogalmazott követelések. Emlékezzünk el arra is, hogy ezek általában kis vállalatok által gyártott hajókról van szó, és a három éves úgymond mentelmi időszak a kisvállalatok számára ilyen értelemben indokoltnak tekinthető. Az árnyék előadó azt is, arra is rámutatott, hogy a tízes módosító tekintetében meg kell a KKV-k sajátságos helyzetét, amelyek egyébként meghatározzák az ágazatot. Ennek az ágazatnak legalább két év tisztetre van szüksége, hogy elérje a válság előtti értékesítési szintet, forgalmi szintet. Szóbeli módosítókat is beterjesztünk majd erre ezzel kapcsolatban. A kilences ponttal kapcsolatban pedig már az előadó a környezeti szót törölné a szövegből, hogy ne konkretizáljuk túlzottan. Aztán a tízes módosítót is szeretnénk javítani. Marcsenkevics úr kiegészíteni ezt. Úgy gondolja az előadó tudnilik, hogy a legjobb gyakorlatok kérdése rendkívül fontos a közös normák és sztenderdek kidolgozása tekintetében. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatban a különféle hibrid arányokra vonatkozó javaslat és megoldásokra vonatkozó javaslat, ezeket támogatnunk kellene. Márcsinkievics úr aztán köszönni azokat a javaslatokat is, amelyek a jelentéstevő részéről kerültek beterjesztésre. Ezek általában pozitívak, ám kettőre vonatkozóan túl szigorúnak találtuk ezeket túl megszorítónak. Szocialista frakció, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid tudok lenni. Ahogyan Spiros kollégám foglalkozik ezzel a dossziével, és elmondta nekem, megkért, hogy nevében beszéljek, elmondta, hogy nincs igazán problémája a jelentéssel. Leszögeztük, hogy a rapportőr azt a két módosítót, amit a frakciónk benyújtott, támogatja. Mi is támogatjuk Zile kollégát, azt a szándékát, hogy a Danoka kollega néhány módosítóját támogassam. Ő szeretne ilyen technikai apróságot módosítani a bizottsági javaslatán, és szigorúbbá tenni ezzel a zaj határértékeket. Erről az a véleményünk, hogy a maximális határértékek jók, és a tagállamok esetleg bizonyos esetekben lehetnek ennél szigorúbbak, vagy elfogadhatnak ennél szigorúbb határértékeket. Elnök úr, tehát nagyon elégedettek vagyunk Zila kollega munkájával, és támogatjuk a jelentését. Köszönöm. Thank you very much. Next. Köszönöm szépen. Szavisza asszony a liberálisok részéről a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Képviselőtársak, a különféle pihenési célú hajók, sporthajókra vonatkozó irányelv eléggé széles merítésű, és a jelentéstevő szerintem helyén való módon ö, értékelte a témát, meg a módosítókat. És nem sok hozzátenni van ezért mindehez. Ö, támogatom a bizottság és a jelentéstevő abeli álláspontját, mi szerint azok a, a szabályok ugyanazok kell, hogy legyenek, mint Japánban és Egyesült Államokban, tehát hasonló szabályozást kell nekünk is bevezetni. Ennek révén a, a gyártók helyzete is javul, mert a hajógyártók és készítők helyzete, meg a tanúsítványok ügye is egyszerűbbé válik, kibocsátása is egyszerűbbé válik. Frakciónk támogatja a módosítókat, amelyeket a jelentéstevő terjesztett be, az új technológiák, a hibrid technológiák bevezetését támogatnunk kell ebben a szellemben, és a legjobb gyakorlatok cseréje is nagyon fontos. Sajnos ugyanakkor nem tudjuk támogatni azt a megoldást, amely a motor technológia hatalmas változtatását kívánná meg. A kisebb hajók vonatkozó sebességhatárokat azonban meg kell határozni, nem szabad azonban a korábbinál szigorúbb meg korlátozásokkal élnünk szerintem. Nem támogatjuk ezen túl a tervezésre vonatkozó módosítókat sem tagállamokban vannak erre vonatkozó szabályok már. Köszönöm még egyszer a jelentéstevő munkáját és az együttműködést. Köszönöm. Zalonka asszony a zöldek nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen a munkát, a jelentéstevő munkáját, és az általános csapás irányt is támogatni tudjuk, amelyet kijelölt. Aztán ezen túl azt is reméljük, hogy ez a, azok a módosítók, amelyek a motorokat másképp kategorizálnák, most ezek a kapcsolatban rámutatni, hogy a mi módosítónk egyszerűbb A jelentéstevő a költségekkel kapcsolatban fogalmazott meg aggályokat. Mi szerintünk nem növekednek a költségek, a bizottság által végzett hatástanulmány szerint is lehetőség van arra, hogy a kisebb motorok esetében 5 decibelre, a nagyobbaknál 8 decibelre csökkentsük a zajszint kibocsátás határértékét, megengedett határértékét. Megvan persze az indoklás erre vonatkozóan, a 22-es módosító a tervezés tekintetében nyújtottuk be ezt. Utaltunk olyan szabályozás, mint például a 78-as számú, a gyalogosok védelméről szóló irányelv vagy, vagy szabályozás a közúti közlekedésben. Ott is a felhasznált anyagok, tervezés, tesztelés tekintetében ö, figyelembe vettük, vették ezeket, hogy a, az áldozatok sérüléseit kentsék. Szörnyű balesetek történtek, történnek, amikor a, a, a, a vízben úszókra rá hajt a motorcsónak, hát ahogy a, a közlekedő, közötti közlekedésben a gyalogosok védelmében tett technikai módosítók haszonnal jártak, szerintem ugyanezzel párhuzamosan a járművekre is be lehet nevezetni ilyen tervezési megkötéseket. Köszönöm a jelentéstevő együttműködését, várjuk a további munkát a javaslatok, illetve lehetőségbeli kompromisszumos módosítók ügyében. Köszönöm. Rübig úr itt van? Nem látom. Van-e valaki, aki Rübig úr helyett beszélne? Mióta a bizottságnak adom meg a szót? Nincs. Bizottság. Dürau úr? Itt van? Öné a szó. Köszönöm. A lehetősége. Hogy néhány kérdést tisztázzak. Olyan kérdéseket, melyek felvetődtek. No, ami a jelentés, Zile úr jelentését, és az, általában az új jelentés ügyét illeti, egyetértünk több ponttal. Voltak ugyanakkor gondjaink a módosítók, a kettes és ötös módosító ö, megfogalmazásával. Az új módosítók tekintetében viszont ennél többel van gondunk. úgyhogy kicsit konkrétabb legyek. A nyolcas módosító például. Elfogadhattuk ugyanez, de preambulumban a helye. A kilences módosító tekintetében nem gondoljuk úgy, hogy ki kéne ter- terjeszteni a preambulumot, hiszen ott a meghatározásokról van szó, és ott a követelmények is megfogalmazódnak. A kkv tekintetében a tízes módosítóban úgy gondoljuk, hogy ez inkább horizontális kérdés. Mert a KKV-k, különösen a gyártó vállalatok, kisvállalatok külön figyelmet érdemelnek, De kérdés is, hogy milyen támogatást lehet nyújtani e tekintetben, és nem teljesen világos a jelentésből sem derül ki. Aztán a 11-es módosító. Ugyan elfogadható, nem jelent problémát. 12-es módosító. Felesleges szerintünk. mert a magánimportőr nem folytathat kereskedelmi tevékenységet eleve. A 13-as módosító és a 20-as, ahogy mi olvassuk, az bizony kiterjeszteni a delegált hatáskört, a bizottság részéről a delegált hatáskört olyan területekre, amelyre nem alkalmaznánk azt. Szerintünk nem indokolt kiterjeszteni így módon a hatáskört, a delegált hatáskört például a, a kibocsátási szintek meghatározására vonatkozóra. 14-es módosító. Elviekben szerintünk nincs erre szükség, de el tudjuk fogadni a módosító utolsó részét. De túl kemény, túl erős a megfogalmazás szerintünk. 15-öst visszavonta a benyújtója, ahogy mi láttuk, 16-os módosító. Nyitva állunk a jármű meghatározásának tekintetében. Ezt a kérdést a tanácsban is felvetették, nekünk nem jelent problémát. A 17-es módosító is felesleges szerintünk. Az ottani módosító 18-as módosító. Az ötös cikk már rendezte. És a személyes felhasználási vízijármű ügyében nem kellene itt külön választani a kategóriákat az intézkedés alkalmazása tekintetében, ami pedig a 19-es módosított illeti, szerintünk nem helyé, helytálló. De megvizsgálhatjuk annak a lehetőségét, hogy megismételjük azt, amit a 22-es szik első bekezdésében tettünk, a konverzióra vonatkozóan. 20-as módosító. 21-es a delegált jogi aktusokról szól. Természetesen nyitva állunk azelőtt, hogy belefoglaljunk mindent a szövegbe, ami az intézményközi megállapodás alapján áll. Nem jelent gondot tehát számunkra a szöveg ilyen értelemben való módosítása. 22-es módosító, egy Zilei úr mondotta, a láthatóságra vonatkozó kötelezettségek alapvető fontosságúak, vannak itt normák is, ezen túl Európai Uniós szinten nincs olyan ö, baleset jelentési rendszer, amely alapján megítélhető volna, mi ez a probléma, amelyet megoldaná egy intéz, ez az intézkedés. Ezért inkább hagynánk a szöveget úgy, ahogy most van, és nem foglalnánk bele ezeket a kiegészítő követelményeket. Meglátjuk majd a végrehajtás évei során, megvizsgálhatjuk a helyzetet néhány év múlva, a például balesetek jelentésre vonatkozó szabályokat. A 33-as módosító. Egyes tagállamok jelezték, hogy szükség volna arra eh, a ebben álló követelményeket eh, vegyük világosabbá. Nem volt tudni teljesen világos, hogy mi a teendő különösen Észak-Európában, veszélyes, tehát ha valaki vízbe esik, mert hát, hogy hideg a víz. Ilyen értelemben elfogadhatóak ezek a módosítók. Tehát a bizottság által javasolt szöveg, azt hozzátetnénk, hogy a jelentés hozzáférhető vagy alkalmazható. Ezt tennénk bele, és a, több, a szöveg többi része meg úgy maradhatna, ahogy javasolták. Az ajszinteket illetően úgy gondoljuk, véreértés uralkodik a hatástanulmányban foglaltakkal kapcsolatban, amelyet, amelyeket a bizottság szolgálatai dolgoztak ki, hiszen ott az áll, hogy műszaki szempontból van arra lehetőség, hogy csökkentsük bizonyos motorok zajkibocsátását. Ugyanakkor, amit itt vizsgálunk, az a hajó által keltett zaj csökkentése. És az zajszintek a motorok által való motorok kiszámadó zajcsökkentése nagyon korlátozott, mértékben csökkenteti tovább a, a, a hajók által okozott zaj, csökken, zaj szintjét. Ahogy mi tájékozottunk, abból az adódik, hogy ma a zaj probléma jelentős része olyan hajókból származik, amelyek ma ugye jogosan közlekednek, hogyha bevezetik a zajszabályozást, Tehát ha most új hajókként adnák el ezeket a hajókat, akkor nem tudnák teljesíteni a, követel, a követelményeket, az ajkövetelményeket. Tehát az, hogy további zajszint csökkentés vezetünk bele, ez nem oldja meg a problémát, másrészt a hajók jelentős újra tervezését kívánná meg, hogy a pótlagos követelményeknek megfeleljenek, és ez az újratervezés nagyon költséges van a jelen pillanatban. Köszönöm, ha bármi további magyarázatot igényelnek, akkor szívesen élek majd ezzel. Köszönöm, Zila úr. Szeretném megköszönni az összes kollégának, árnyék jelentéstevőnek a nagyon konstruktív, kellemes együttműködést. Szeretnék reagálni néhány felvetésre a néppárt 9-es módosítójával kapcsolatban azt mondanám, hogy a szóbeli módosító kihagyása nem változtat semmit, elleneztük a, ezt a szóbeli módosítót, de hát majd meglátjuk, mi lesz a szavazásnál. A tízes módosító, azt hiszem, hogy ez majd részenkénti szavazásra lesz szükség. A KKV-kkal kapcsolatban természetesen a fontos a KKV-k támogatása, de a mondat utolsó része tulajdonképpen nem illeszkedik abba a koncepcióba, amit mi itt kívánatosnak tartunk. Nagyon örülök, hogy a bizottság a 23-as módosítóval kapcsolatban egyetértőleg nyilatkozott. Azt hiszem ez a zöldek módosító indítványa. és a vízben lévő személyeknek a hajókhoz való hozzáférése a tárgy ennek a módosítónak, majd egy szóbeli módosítóval együtt, ha szükséges, ezt be fogjuk nyújtani még az eljárás során. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Holnap délelőtt 9 után 10 perccel szavazunk erről. Következő napi rendi pont az vasúti térség létrehozása a Rékászt, az átdolgozott rendelet. Szerekiáni úr az előadó, és egy mandátumot kapott, hogy az első olvasatbeli tárgyaláson képviselje a parlamentet a tanácssal szemben. A tanács március 8-án fogadta el az álláspontját. Múlt héten Szerekiáni úr a beszámolt Strasbourgban a koordinátoroknak arról, hogy eddig milyen előrelépés történt a, ma volt az első hivatalos trialógus, a Dán állandó képviselet részvételével, aki ugye a soros elnökséget képviselik, most volt a TRAN ülése előtt. Elmondanám, hogy az a célunk, hogy legyen egy második olvasatbeli tárgyalás, és az eljárás azt kívánja meg, hogy módosítás nélkül hagyja jóval a parlament szavazásának eredményét a tanács. Ez azt jelenti, hogy még mielőtt második olvasatra kerül sor a júliusi plenárison, meg kell egyezni a tanácsnak és a parlamentnek. Nekem elnökként az a feladatom, hogy le menjen az eljárás rendben, és a júliusi plenárisig legyen a megegyezés a az eddigi tárgyalásokról kérem, hogy Áni úr számoljon be. Szerekiáne asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan ön is jelezte, valóban az a helyzet, hogy január óta eh, már többször volt informális kapcsolatfelvétel a tanácssal és a bizottsággal. A tanács álláspontja kicsit puhult, engedményeket tett a tanács, különösen a bizottság javaslatához képest. A legfontosabb pontjai a Rikásznak olyanok, hogy tulajdonképpen a tanács álláspontja talán már teljesen puhának is nevezhető sokat puhult az álláspont eh, az egyeztetések során. Az első hivatalos eh, trilógus, eh, tehát pont most a TRAN szakbizottságülése előtt zajlott, hét nagyon fontos kérdést tudtunk megvitatni a Rékász kapcsán, és két pontban teljes volt az egyetértés, a következő, vagy a maradék öt közül pedig háromban olyan az álláspont, hogy egy kis józan észel mind a két fél jó akaratával sikerülhet megegyezni. De két nagyon fontos pontban még komolyan nézett különbség. Ezt most így próbáltam az egyszerűség kedvéért összefoglalni. Az átdolgozás legfontosabb elemei közül talán a, a leglényegesebb a szabályozó hatóságok szerepe. Ez egy nagyon fontos elem. Itt arról van szó, hogy a parlament azt akarja, hogy legyen egy erőteljes nemzeti szabályozás, amely független, rendelkezik a szükséges forrásokkal és amelynek van lehetősége arra, hogy valóban fegyelmezetten a szabályok betartását kikényszerítse mind a 27 tagállamban. A parlament első olvasatban a nemzeti parlamentekre bízta volna azt, hogy döntsenek erről a nemzeti szabályozó hatóságról. E, most inkább a tanács álláspontja, tanács pedig az, hogy ezt a végrehajtó hatalom e, választja ki a szabályozó hatóságot. Egy kicsit más megfogalmazást szeretnénk mi, mint a tanács, de véleményem szerint sikerülhet a megegyezés. A többi ponttal kapcsolatban talán annyit mondanék, hogy egyetértés van, kivéve, mint mondtam, a szabályozó szervezet kérdését, de mindenképpen sikerül majd szerintem megoldást találni. A finanszírozás a következő fontos elem megpróbáltuk az első szavazás eredményét stabilizálni, különösen az infrastruktúra üzemeltetővel kapcsolatos álláspontunkat ami a többéves szerződések időtartamát illeti, a többéves szerződéses megállapodások időtartamát, itt a parlament három évet akart, a tanács hetet, most kompromisszumként az öt évben állapodunk meg, és szerintem sikerült ebben a kérdésben jelentős mértékben tisztázni az álláspontokat. Tehát az ma ezzel kapcsolatban megegyeztünk, de ez természetesen még csak ideiglenes megállapodásnak tekinthető, ezért csak azt szeretném jelezni, hogy valóban minden fél nagyon konstruktívan törekszik arra, hogy valamilyen megoldást sikerüljön találnunk. A következő fontos pont eh, a eh, a pályahálózat eh, üzemeltetőjének a pénzügyi függetlenség, a transzparencia, ez a hetes cikk, ezt még vizsgálgatjuk, és a Dán elnökség fog majd kidolgozni egy javaslatot. Ezzel kapcsolatban elég pozitívan értékeltük a módszereket, tehát azt, hogy az elnökség elintéz egy javaslatot, amit azután megvitatunk. Ez a finanszírozás természetesen egy nagyon kényes kérdés, itt még van mozgástér a tárgyalásokra. A, azt szeretnénk, hogy mondja el a tanács, hogy mi a véleménye a, azokról a javaslatokról, amelyek mellett mi eddig kitartottunk. Hallani olyasmit is, hát vannak olyan híresztelések, hogy a néhány ponttal kapcsolatban a zöldek, Kramer úr készítettek egy javaslatot, amit a parlament és a tanács, parlament és a bizottság el tudnak fogadni, remélhetőleg a tanács is fogadja majd ezeket. Az RTMS-re és az rtcs e re vonatkozó javaslatok benyújtására még várnunk kell. Remélem, hogy olyanok lesznek ezek a javaslatok, amelyek lehetővé teszik itt is a megegyezést. A nemzeti szabályozás kérdésével kapcsolatban kezdetben elég sok problémánk volt, de végül is sikerült találni egy olyan eljárást, ami mindenki elfogadható, 6-7, de hogyha mondjuk a szabályozó hatóság fontosnak tartja azt, hogy új dokumentumot kérjen be, és a tanács nem akart erre határidőt megszabni, ami előtt be kell nyújtani a dokumentumokat, mert akkor túl hosszú lenne a panasztételi eljárás. Most várjuk, hogy a tanácsnak mi lesz ezzel kapcsolatban az álláspontja. A pályahálózat üzemeltet kettő függetlensége, pénzügyi átláthatósága is egy nagyon fontos eleme a Rikásznak. Itt néhány fontos feladatot már sikerült meghatároznunk a megosztás, a felosztással kapcsolatban, A szolgáltatási infrastruktúrához való hozzáférés kapcsán megint csak sok pontban egyetértettünk, a 13. cikkel és a második mellékletek kapcsolatban megvan már az egyetértés. Egy nézetkülönbség van viszont egy olyan kérdés kapcsán, amit a parlament nagyon fontosnak tartott mindig is, ez pedig a karbantartó berendezésekkel kapcsolatos szövegrész. A tanács szövegben kizárnák ezt a, a karbantartást. Szerintünk viszont a karbantartás a fontos tevékenységek közé tartozik. Meg kell még beszélni, meg kell vitatni a tanácssal hogy milyen megoldás képzelhető itt el. Az első olvasatban a nagysebességű vonatok kapcsán tettünk egy kivételt. A tanács különbséget tesz a könnyű, illetve a komolyabb karbantartási munkálatok között, és ebben még nem sikerült megegyeznünk. Ugyanúgy, mint ahogy nem sikerült még el egyetértenünk eh, abban sem, hogy a tanács ennyire késleltetni az irányelv átültetését. Eredetileg a tanács 36 eh, hónapot eh, akart az irányelv bizonyos részeire, más részekre 60 hónapos átültetési határidőt szerezett volna a tanács azután az informális trilógus között a 36 hónapot javasoltuk, de most az az álláspontunk, hogy kitartunk a 12 hónapos határidő mellett, mert már eddig is nagyon sok időt vesztegettünk el, és szeretnénk, hogyha minél előbb hatályba lépne ez az irányelv, az átdolgozott irányelv. Van még egy-két nyitott kérdés, ami inkább politikai természetű. A hetedik cikk ilyen. A hetedik cikk egy olyan cikk, amelyel kapcsolatban a bizottság mm, ígéretet tesz, hogy 2012 végéig megtörténik a piac nyitás. Itt szerintünk az ezzel kapcsolatban benyújtott javaslat túl puha. Mi azt követeltük, hogy húzzanak ki bizonyos szavakat a hetedik cikkből, mert ez olyan cikk, amiben mindenképpen egyetértésre kell jutnunk. Május 9-én lesz majd a következő forduló. Természetesen örömmel együtt működök továbbra is a kollégákkal, hogyha vannak olyan pontok, amiket tisztázni tartanak szükségesnek, de már most nagy köszönetet szeretnék mondani minden árnyék jelentéstevőnek. Nagyon sok erőfeszítést követelt a munka. Köszönöm szépen, Grosz úr! Köszönöm szépen. Kún urat képviselem, aki a halászati bizottságban kell, hogy legyen, ott ismertet egy jelentést, ezért a néppártot itt most én képviselem. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az elmúlt eh, hetekben végzett munkát. Szerintem nagyon jó úton haladunk. Most nem kívánok minden részletre kitérni. Annyi, arra szeretnék emlékeztetni, hogy fontos számunkra az, hogy most továbbra is a szabályozó szervezetet tekintsük az egyik legfontosabb kérdésnek, és a szabályozó szervezettel kapcsolatban három szempont különösen lényeges. Az első, az, hogy független a szabályozó szervezet, transzparensen dolgozzon, és a szükséges forrásokat megkapja. Továbbá Európa európai szabályzóhatóságok egy hálózattá fejlődjenek. És a harmadik persze, hogy nem halasszuk a végtelenségig az átültetési határidőt, össze észszerűen kell megszabni. Hogyha ezt a célt sikerült elérnünk, és itt a szakbizottságban lefolytatjuk a vitát, és megtörténik a szavazás, akkor szerintem egy nagyon fontos üzenetet fogalmazhatunk meg ennek a területnek a számára, és ennek a, az alapján lehet majd a követő eszmecseréket lefolytatni, hiszen akkor a kiinduló pontunk megvan, mégpedig az, hogy egy nagyon erős szabályozó szervezet fontos szerepet tud játszani, és nagyon pozitív hatása lesz a működésének. A, az infrastruktúra költségekkel kapcsolatban van ez az öt éves javaslat. Úgy tudom, hogy a tanács nyitott arra, hogy a balti térség számára kivételt tegyünk. Meggyőződve arról, hogy más kérdésekkel kapcsolatban is eh, sikeresek lehetünk a lényeges szolgáltatások, vagy a hetedik cikk, a nyitásra vonatkozó javaslat. A parlament számára nagyon fontos, hogy a külvilág számára világos legyen, hogy mi mit akarunk. A vita során csak a szabályozó szervezettel foglalkoztunk. Volt egy olyan ígéret, hogy a bizottság rövidesen 2012-ben, de hát ez időközben már átcsúszott 2013-ra, javaslatokat fog majd benyújtani a piacnyitás eljárással kapcsolatban. Mindegy, hogy, hogy milyen lesz itt a szöveg, fontosnak azt tartom, amit a bizottság eddig mondott, és szaván akarom fogni a bizottságot, miszerint megígérte, hogy majd kidolgozza ezeket a javaslatokat. Itt a szakbizottságban sok kollega nem lemondott arról, hogy foglalkozon ezzel a témával, ezért a bizottság és a parlament közötti további eh, fair együttműködés megköveteli, hogy a bizottság tartsa a szavát, és ezek a javaslatok megszülessenek. Gyors, korai megoldás jó lenne, persze, de ennek csak akkor van értelme, az egésznek, hogyha tudjuk, hogy mi lesz majd ezzel az egész csomaggal. csomaggal. Nagyon egészségtelen lenne, hogy már elkezdenénk a tövet, következő vasúti csomagról tárgyalni, mielőtt ez lezárulna. A bizottság és a parlament képviselői az elmúlt hetekben nagyon jó munkát végeztek. Köszönöm szépen. Tehát Csimóza úr, minden lehetséges. Meg... Lehetnék ne... Lehetnék én, de mégsem. Tudják fejből, mit akar mondani az Alde? Először is köszönöm a jelentéstevőnek ezt a munkát. Tramóza úr nagyon sajnálja, hogy nem jöhetett el, de néha ez a helyzet. Ezért vettem át az ő szerepét, mert mint koordinátor amúgy is nagyon közelről kísértem a fejleményeket. Tény, hogy egyes témák pozitívnak néznek ki, ha nem is minden. Az apró dolgokkal kezdeném, aztán a végén szólnék a lényegi elemekről. például a jelentéstevő Tremóza úr részéről fontos, hogy a bizottság több mint tanácsadó szerepet játszon. Ezt a frakcióban is megvitattuk nem központi fontosságú kérdés, ám vitatott ügy. Számukra fontos, hogy a végrehajtásra vonatkozóan minimum határadó legyen, mondjuk 12 hónap, ami pedig a várakozás illetve amiről Szárkáni asszony is beszélt az imént, a tanács szeretné kizárni ezt a szövegből, míg az Európai Parlament szeretné, ha benne lenne. Szerintem, ahogy hallottuk, észszerű, hogyha hosszú távon bekerülne ez a várakozási idő. Kérdés, hogy lesz-e lehetőség erre, hiszen a tanács ki akarja, távol akarja tartani a szövegből. Például a német vasút, meg az SNCF kérdésében nem. Ez a két nagy vasúti társaság is igyekszik a műszaki kompatibilitás javítani jövőben, Nem kérdés, hogy mikorra kell végrehajtani ezeket, és mikor lehet végrehajtani ezeket a kérdéseket. Kramer úr a zöldek részéről a vasúti forgalom tekintetében a verseny és az árképzés ö, méltányos volt, tehát illetően tett be módosítókat, ezek egyetértünk. Most végül a két legfontosabb téma számunkra fontos, hogy az unbundling ö, célja ne veszene, ne veszene a szem elől, ezt végre kell hajtani. A bizottság újra is megkérdezi, hogy mindig megkérdezzük a bizottságot, hogy évvégére lesz-e javaslat. Nekünk fontos ez. Persze a legfontosabb számunkra az erős szabályozó szerep megvalósulása, ám az unbundling is nagyon fontos. A tárgyalás során a pénzügyi folyamatok, pénzügyi áramlatok átláthatóságára is lehetne, is lehetne javítani, a begyűjtött díjak ismét az infrastruktúrára vonatkozó beruházásokra fordítódjanak. És a jó kérdés az erős szabályozói szeret Nem csak európai szabályozó, hanem tagállami szabályozó megléte is. Tudom, hogy nem feltétlenül van a frakciók között konszenzus ezzel kapcsolatban, azt is tudom, hogy jelentéstevő is ez irányban igyekszik haladni, és reményünk van arra, hogy olyan eredmény jön ki a végén, amit aztán támogatni is tudunk. Köszönöm. Köszönjük szépen Kramer úr a zöldek nevében. Nem akarom megismételni, mi már elhangzott, de azért köszönetet mondok mindenképpen a jelentéstevőnek és az árnyék raportőröknek. Nem volt könnyű közös álláspontot kialakítani, mindenki a saját akaratát kívánja persze érvényesíteni. Három dologra szeretnék kitérni. Érintettük már a zaj kérdését. Az ERTMS-sel a tanács ezt megbízhatóan akarta kezelni, de ne csak majd nyugtával dicsérjük a napot, amikor látjuk, hogy ez majd tartalmában mit fog jelenteni. A fő kérdés természetesen a szabályozó szervezet, erről nincs vita itt a parlamentben. Természetesen lesz még ezzel kapcsolatban kemény vita. Mindenek előtt, hogy amikor majd mindenki tisztázta a saját álláspontját, akkor még felvetődik az, hogy mikor lép majd hatályba az irányelv. Matyő kollégám is utalt arra, hogy itt eh, nagyon nagy eh, késlekedéssel tervez a tanács. Mi azért tartunk ki a rövid határidő, a 12 hónap mellett, mert már ebből indulunk ki, hogy eh, már így is több évet csúszunk. Ha még 60 hónapot várunk, még 5 évet, akkor ebből sosem lesz törvény. Ezért, ha határozottak maradunk, akkor röviden, rövid időn belül érvényesíthetjük azt az akaratunkat, hogy megszülessen a független szabályozó szervezet. Itt persze eltérő, eltérések vannak a véleményekben, apróságokkal kapcsolatban, el kell dönteni ezt, hogy hogyan lehet a függetlenséget védeni, őrizni de mindenképpen szükséges, hogy megadjunk egy határidőt, hogy akármilyen formanyomtatványok ki töltését ne használják fel ürügynek a további és további csúszásokra. Kell, hogy legyen egy rögzített határidő. Mi azt mondjuk, hogy ez a maximálisan 8 hét kell, hogy legyen mert hogyha mindenki abban érdekelt, hogy használják a hálózatot, és hogyha valami hiányzik a szolgáltatónak, akkor neki is az az érdeke, hogy a hiányzó dokumentumokat benyújtsa, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy a hálózatot, a pályát használják, és hogyha egy ilyen formanyomtatvány ki nem töltése miért ez meghiúsul, az senkinek nem jó. De világosá tettük, hogy miért fontos ez a határidő, és ezt sikerül majd érvényesíteni. Az unbundlinggal kapcsolatos általános kérdés pedig már világos. Széle úr, én is szeretném először megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. tudom, hogy furcsa nyelve szeretném az árnyék jelentősnevőnek is megköszönni ezt a jó együttműködést. Két megjegyzésem lenne először. A tanács ma ült össze, és a Nemzeti Szabályozó Hatóságnak a függetlenségéről volt szó, de sajnos padhelyzet alakult ki ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Hogyha az első olvasati változathoz ragaszkodnánk, amely szerint a nemzeti parlamentek jelölik ki a nemzeti szabályozóhatóságot, akkor ennek a szabályozóhatóságnak nem biztosítjuk a függetlenséget. Tulajdonképpen a szabályozó hatóság az a mediátor szerepét játsza a különböző tagállamok között a nemzeti vasúti hálózathoz való hozzáférést, illetően lehet, hogy a nemzeti hatásságok azok elfogultak lennének, és inkább a saját szervezeteiket támogatnák. 27 tagállam van, és a helyzet mindenütt különböző, és nyilvánvalóan különböző különböző módon biztosítják a szabályozó hatóság függetlenségét. És ezt is figyelembe kell vennünk, és a kollégáknak el kell dönteni. Na, a második kérdés, a, azután, amikor befejezi a szabályozóhatóság a, munka, a munkáját, akkor a, tanús, a tanács úgy döntött, hogy fél évig nem működhetnek olyan hatóságoknál, amelyekkel kapcsolatban döntéseket használ. ha, ha, munkát. Szerintünk két év van erre szükség, hiszen nem lehet különbséget tenni a tagállamok között, tehát néhány tagállamban csak néhány hónap, más tagállamokban pedig két év lenne. Tulajdonképpen ma, már ma is a két év a legelterjedtebb. A második megjegyzésem a 17-es ponttal kapcsolatos, és pedig a harmadik országok hálózatához való hozzáférés kérdése. Elsősorban tehér, teherszállítással kapcsolatban. Például a balti államokban az orosz vállalatokkal versenyzünk. Hogyha nem támogatjuk ezt a pontot, akkor hátrányba kerülünk, mert mi liberálisak vagyunk, mint az orosz rendszer. Hogyha megengednénk azt, hogy Moszkvától Rigáig, Vilniuszig, stb. egyetlen európai, e, euró, e, orosz cég működne, míg az Európai Unió területén más lenne a helyzet, akkor mi nagy hátrányjal kellene, hogy nézzünk szembe, tönkre mennének a vállalatok, munkanélküliség következne be. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a balti államokban a harmadik állami versenytársakkal szemben versenyeztünk, és a más tarifák ellen harcoltunk. Ugyanis amikor átlépik az Európai Unió területét, akkor sokkal többet kell fizetniük. Tehát ne felejtsük el, amikor megnyitjuk az európai hálózatot harmadik országok előtt, akkor ezt vegyük figyelembe, és ne kövessünk el politikai hibákat. Kérem a kollégákat, hogy gondolkozzanak el ezen. Persze lehetnek jogi akadályai ennek a megoldásnak, ugyanakkor szerintem ebből a padhelyzetből ki kell kerülnünk, és ezt már azelőtt is megtettünk. Még egy megjegyzésem. 2009-ben elfogadtuk a gázirányelvet, amely azt jelentette, hogy a gázinfrastruktúra mindenki számára hozzáférhető legyen. Vannak harmadik országok, amelyek nem akarják ezeket a szabályokat bevezetni teljességgel. És az Európai Unió vagy az európai vállalatok nem tudnak nyomást gyakorolni a harmadik országokra. Szerintem figyelembe kell vennünk a saját érdekeinket. Elnök. Következő hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm hölgyeim és uraim, a háromoldalú párbeszéd során, amikor a tanácssal és a bizottságban tárgyaltunk, akkor nagyon fontos volt a 135-ös parlamenti módosító. Ezt a plenárison támogattuk, méghozzá mindegyik politikai frakció, és 430 képviselő is. Ne felejtsük el, hogy bizonyos tagállamokban vannak ön finanszírozó vasúti szolgáltatók, amelyek nem kapcsolódnak a nemzeti vagy az európai hálózatokhoz. Számukra az irányelv összes rendelkezésének az alkalmazása aránytalan terheket jelentene számukra és ez pont szembe menne az irányelv szellemével. Épp ezért most olyan megoldásokat kellene keresni, amely a régiókat pozitív módon fejleszteni, hiszen különben túlszabályoznánk a piacot, és ezt el kellene kell kerülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Deborának megköszönöm ezt a kitűnő jelentést és az elvégzett munkát. Azt hiszem, hogy nagyon messzire jutott, nagy utat tett meg, és ezt nagyon köszönöm. Arra korlátozom a hozzászólásomat, hogy kihangsúlyozom, mi fontos még a tárgyalások során, erre már néhány kolléga is utalt, a szabályozó szervezet szerepe, ez a legfontosabb kérdés. Ez számunkra a leglényegesebb eleme a javaslatnak. Ez egy független intézmény kell, hogy legyen, amelynek van foga, hogy harapjon, amely be tud avatkozni, fel tud lépni. És nemzetinek eh, eh, kell miután a szabályozó szervezet nemzeti, a eh, pályahálózat pedig nemzetközi, nyilvánvaló, mint más ágazatokban, itt is a szabályozó szervezeteket egy hálózattá kell fejleszteni. Ez jó lesz az ügyfelek, a vasúti hálózat használói számára, mert így könnyebben tudnak majd különböző intézményekhez fordulni, ha problémáik vannak. De az is fontos, hogy a piac működjön mindenütt Európában, és minden szabályt egyformán értelmezzenek. Tehát egy ilyen, eh, az ilyen hálózatnak, a szabályozók hálózatának rendszeresen kell majd találkoznia, üléseznie, hogy megbeszéljenek eh, különböző eseteket, és így lesz majd egységes az értelmezés, és talán ez elvezet majd egy egységes európai szabályozó létrehozásáig, amitől még messze vagyunk, de az első lépéseket most tettük meg e felé. Egyébként azt gondolom, hogy az erősebb szabályozó szervezet eloszlathatja majd néhány aggályunkat is, amelyek az a kapcsolatosak, hogy hogyan történik majd a finanszírozás. Ugyanis majd a szabályozó szervezet dönt arról, hogy megengede bizonyos pénzügyi mozgásokat vagy sem, hogy hogyan kezeli a verseny kérdését és egy alapvető vitát kell majd lefolytatnunk, gondolom jövőre e, kerül majd erre sor, az unbundlingról, a különválasztásról. Ezzel kapcsolatban eltérőek a vélemények, e, de ezt is valahogy rendbe kell tenni, és e, várom, hogy a bizottság majd milyen javaslatot tesz ezzel kapcsolatban. És természetesen a piac működése fontos, de emellett a vasút hatékony működése ugyanilyen fontos, és az is, hogy a külön választás esetleg milyen költségekkel jár majd. Ennyit szerettem volna elmondani. Debora, csak így tovább, és várom az új jelentést, illetve a következő találkozót. Nyen úr. Elnézést kérek, én újonc vagyok ezzel kapcsolatban. De nem tudom, hogy a kivételeket, illetve az egyes módosító, ez az egyetlen kivétel? Vagy pedig ez már létező kivétel? Olyan hálózatokra gondolok, amelyek a hálózat nagy részétől elvágva léteznek amikor az Egyesült Királyságban megtörtént a szétválasztás, lehet, hogy a nem, jobb, nem a legjobb módszert választottunk, de volt egy vasúti társaság, amely lehetőséget kapott kivételre, mert nem része a hálózatnak. Na most erről gondoskodnak, vagy nem? Vagy pedig például a kulturális örökségi vasútvonalakat is ennek részévé teszik. Tehát mi történik azokkal a hálózatokkal, amelyek a főhálózattól függetlenül léteznek, nincsenek hozzá kapcsolva? Azok kivételet jelentenek? ilyen úr mondja az elnök. Amikor a Heritage Railways, tehát a kulturális örökségnek a vasúthálózatáról beszél, akkor valószínűleg a fejükhöz kapnak a többiek, hiszen ezt a társaságot mindebből kivették a White sziget tehát nem is tudom, hogy most kulturális örökségi vasút van-e, de hát mindesetre ez a vasúttársaság a saját hát, hálózatán működik. megkérjük majd a bizottságot, hogy az Isle of Wight, tehát a White szigetével kapcsolatban tegye világossá a helyzetet. Tehát az Egyesült Királyság tulajdonképpen nem is kérte ezt Kancsiak úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni mindegyik kollégának, akik eddig is és továbbra is együttműködnek velünk. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Azt hiszem, hogy az első olvasati problémák megoldása miatt egyetértettünk abban, hogy megkérjük a bizottságot, hogy a nemzeti szem, utasszállító vasút hálózatokkal foglalkozik egy preambulum bekezdésben. Na most a kérdés felmerül, hogy időben létrehozzák-e majd a megfelelő megfogalmazást. Hiszen a mi kötelességünk az, hogy felszabadítsuk a piacot, ezzel versenyképessé tegyük, és hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy egységes európai vasúti térséget hozunk létre, akkor nem hiszem, hogy az ambíciójunkkal lejjebb kellene menni nagyon különleges időszakot élünk, valószínűleg az ütemtervünk nem igazán felül meg azoknak, akik nem parlamenti képviselők, de azért szeretném megköszönni a kollégáknak, akik együttműködnek a munkájukat, de szerintem a liberalizációt fel kellene gyorsítani, fel kell szabadítani a piacot, és eredményeket kell hoznunk, mert ezt várják a vállalatok tőlünk. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, Szerakiani asszonynak. Többen is foglalkoztak már azokkal a kérdésekkel, amelyekkel én is szeretnék, ez pedig a hetes cikknek a hármas bekezdése. Tehát az irányelv, amelyet a bizottság javasolt a szétválasztással kapcsolatban, az nem csak egy cikk, hiszen a kompromisszumot azt mások alapján is elfogadtuk. Tehát ez egy nagyon fontos, ez az átdolgozás, mert nyilvánvalóan fontos, hogy a bizottság foglalkozzon ezzel a javaslattal, és én is ugyanazt a kérdést tenném föl, mint a kollégát, tehát, hogy hol állunk már ezzel a kérdéssel. A második megjegyzésem a rendelettel kapcsolatos, mint ahogy a Kadraui kolléga is mondta, az európai szabályozónak függetlennek kell lenni. Hát tulajdonképpen ez normális igény, hiszen ha nem független, akkor ő nem szabályozó hatóság, és szükség van európai szabályozásra. Köszönöm a bizottsági a szó. Paké úr. Köszönöm. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a előadónak és az árnyék előadónak meg az elnökségnek és kollégájának, az összes csapatfagnak, akik szakadatlanul dolgoztak az elmúlt hetek során, hogy kompromisszumos szöveg jön létre. Ahogy a háromadról megbeszélésen láttuk, bár csak kettőt tudtunk teljesen lezárni a hét napi rendi pontból, azért látható, hogy ez a folyamatos munka lassan meghozza gyümölcseit. Köszönet tehát a résztvevőknek, mert hogy ez készítette elő az, a második, legalábbis a második olvasathoz vezető ösvényt. Igyekszünk a bizottságban támogatni a jelentéstevőt, meg a szakbizottságot is, meg az elnökséget is. Ezek ez irányú erőfeszítései. Persze az elnökség nehéz dolga van a tanács közös álláspontjának létrehozásában. Nem könnyű munka ott dűlőre jutni közös, és a közös állásponton való utólagos módosítás, akár csak jattányi módosítás sem lesz könnyű, mert hogy a, a menetrendet tartani kívánja a Dán elnökség. Nagyon sok módosító van, nem akarom mindegyiket kommentálni. Fontos, hogy a titkárság megkapja majd a bizottság az összes módosítóra vonatkozó álláspontját. Négy csoportra hozhatnám ezeket, így első körben, és köszönet a jelentéstevőnek, hogy a a múlt hét, múlt hetekben a tanács, az elnökség együtt kidolgozott a szövegre támaszkodott és körbeadta azt, mint javaslatot a szerződés, a vállalati szerződések és a szabályozott szolgáltatások tekintetében. Ezek nagyon fontos prioritások. Az tervezet nagyon sok parlamenti prioritást felvázol, az első olvasatban ezek már felmerültek, a bizottság ezeket erősen támogatja, már tette az első olvasat körében is, még az elnökség még nem tudott válaszolni ezekre. Mi azon vagyunk, hogy kompromisszumok jöjjenek létre. Például a menetrendekre vonatkozó derogáció ügyében is, ez még nem áll készen, és a különféle zajdíjak és egyéb díjak tekintetében a bizottság erősen támogatja azokat a kezdeményezéseket és javításokat, amelyek ezekben a két kulcsfontosságú területen adódnak. A vasútfejlesztés ügyében ez nagyon fontosak. Aztán a módosító blokkokat illetően a vasúti piac monitoringet tekintetében és a easytör lézi tekintetében nagyon jó eredményekre jutottunk a mai ülés után. Más területeken az első olvasatbeli parlamenti módosítókat szeretné fenntartani a jelentéstevő, ugyanakkor egyes kompromisszumos szövegek kidolgozásra kerültek az előkészítő üléseken, és ebben a blogban a magunk részéről, ahogy a jelentéstevő és az árnyékladók is tudják, inkább a a szöveg felé hajlanánk például a szabályozó hatóság döntéseinek határidejében, a vasúti szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokról hozzáférését, illetően vagy a bizottság hozzáférése a hatóságokkal együttműködés és a hálózati együttműködés tekintetében. Aztán, elnök úr, vannak olyan módosítók, amelyek az első olvasatban már érezhetőek voltak, hogy nehéz lesz ezeket támogatnunk, a kezdeti javaslatunkhoz tűnik nem illeszkednek, meg a jövőbeli szándékainkon sem. Különösen érvényes ez azokra a módos 3-as, 8-as, 11-es, 14-es módosítókra, amelyek az unbundling köréről szólnak. Ez esetben a bizottság javaslata az év végére elkészül, majd ezt meg tudom erősíteni, a munka teljes gőzzel folyik, mind a három javaslat tekintetében, amelyeket az év végére jeleztünk, a hatástanulmány is folyamatban van, és nagyon sok tárgyalást tartottunk már az egyes érintettekkel, stakeholderekkel, és ezeket beépítjük a javaslatba. A stratég, van egy stratégiai munkaprogramunk, mint ismerik, és a vasúti csapatunk a, a közlekedési főigazgatáson belül tartja ezt a menetrendet. Azok a cikkek, amelyek túlmutatnak a jelenlegi jogszabályok hatáján, a unbundling tekintetében, most ezekkel kapcsolatban azt kérnénk, hogy ne, ne támogassák ezeket, és inkább a felülvizsgálati záradékra hagyjuk ezek kezelését, amelyet a jelentéstevő és a, a, és a elnökség már megtárgyaltak. A fő kérdéseket illetően az unbundling kapcsán és a szabályozó hatóság tekintetében. Úgy vélem a review záradékok a két oldalon még nem azonosak, de mind a kettőben jó alapot nyújtanak az intézmények közötti politikai kompromisszum előtt. Szerintem sikerül majd közös nevezeri jutni ezek alapján. Köszönöm. Thank you, Mr. Paquet. You know... Köszönjük szépen, Paquet úr. Tudja, hogy az a White szüget az kívül van ezen, vagy pedig tehát kivételt jelente, vagy nem. Nem tudom. Jó. Május 3-a a módosítók benyújtásának a határőjének. Május 31-én szavazunk a bizottságban, és július 12-én a plenárison. Szerek Kiani asszony akar valamit hozzá tenni valamit? Nos, a nemzeti szabályozó hatóságokat illetően csak annyit szeretnék mondani, hogy valószínűleg elfelejtettem ezt említeni a kezdeti megjegyzéseiben, de a tanács az eredetileg nem is akarta használni azt a szót, hogy a szabályozó hatóságok hálózata. Na most azóta egy kicsit előre léptünk, mert már a hálózat szót lehet látni, de azért még mindig messze vagyunk attól, hogy európai szabályozó hatóságról beszélhessünk. A hetes cikket illetően hangsúlyoznám újból, hogy az eredeti álláspontunkhoz ragaszkodunk, a tanácsnak a megfogalmazása ugyanis nem megy eléggé messzire, de mi szeretnénk tisztázni a dolgokat, és az év végére elvárjuk a bizottságtól, hogy javaslatot tesz. Köszönjük Szerakiani asszony, és remélhetőleg a e, tanácskozások e, azok gyümölcsözően fognak folytatódni. A következő napi rendi pont az állítók szállítás közbeni ö, védelme. Nos, akkor Grandes Pascual úré a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni, hogy beleegyeztek abba a javaslatomba, hogy holnap ne szavazzunk erről, hanem május 7-én. Ezt azért mondtam, mert az árnyék jelentéstevőkkel folytatott ülés alatt úgy döntöttünk, hogy több időre van még szükség, hogy megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket, és hogy egyetértésre jussunk. Nyilvánvalóan ha a bizottság másként dönt, akkor majd szavazunk. Kérem szépen, hogy aki el akar menni, mondja az elnök, az, az csendben tegye. Szeretnénk meghallgatni a jelentéstevőt. Elnézést kérek Grandes Pascual úrtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy segít nekem Nos, mint ahogy mondtam, a szavazás elhalasztása az árnyék jelentéstevőknek lehetőséget ad arra, hogy tovább tárgyaljanak ezekről a kérdésekről, és én boldogan beszélek bárkivel, aki benyújtott módosítókat hogy ha nem is tudunk teljesen egyetérteni, akkor is a nagy külön, véleménykülönbségeket próbáljuk elsimítani. Nos, én is tettem kompromisszumos módosítókat, és két másik kolléga is tett kettőt. Ezekkel pedig, mint fogalmazó, úgy járok majd el, hogy megállapodást szeretnék elérni, amennyire lehetséges. Először is a, a nagy nézeti különbségek csak egyetlen pontot érintenek, és lehet, hogy erről aztán valóban szavaznunk kell. Ugyanakkor vannak ezzel kapcsolatban megjegyzéseim, hiszen ez a kérdés közöttünk éket ver. A mezőgazdaság ma olyan statisztikai adatokat hozott létre, amely a különbségeket megmagyarázza. Nagyon sok állatszállítás nem tart 8 óra hosszáig, tulajdonképpen csak 37 százalékuk utazik 8 óráig vagy tovább, és a többi viszont egyáltalán nem. Azt is tudnunk kell, hogy a szállított államoknak, állatoknak csak 40%-át viszik vágóhoidra. 60%-uk eh, az hízlalásra kerül, És nyilvánvalóan ezt nem lehet megoldani egy olyan módosítón belül, amely csak a vágóhidra szánt állatokról szól. Az árnyék jelentéstevőkkel folytatott mai ülésen arról beszéltünk, hogy ha következetesek akarunk lenni, akkor különbséget kell tenni a vágóhidra szánt állatok és a többi állat között, hiszen azokat másként kezelik, mint amelyeket hízlalásra visznek. Én most csak szeretnék rávilágítani a kérdésre. Az, mindannyian egyetértünk az állam, állatok jó létét illetően, de hát más érdekek is játszanak itt szerepek. És a szakbizottságban igenis figyelembe kell vennünk a más érdekeket is, hiszen vannak olyan államok, amelyek például fagyasztott húst szeretnének árusítani, értékesíteni, vannak, amelyek élő állatot, például Hollandia és Dánia általában hízlalásra szállítja az állatokat. És ezt figyelembe kell vennünk, különben cinikus lenne a hozzáállásunk. Na most a 30 millió sertésnek az érdekeit figyelembe kell venni, hiszen ezekből 20 millió Hollandiából és Dániából származik, és ez a az egésznek 70-60 százaléka. Aztán vannak olyan szopos malacok, amelyeket más országokban hízlalnak fel. Tehát mindezeket figyelembe kell venni, Tehát mert nyilvánvalóan ezeket a szopos malacokat nem levágásra szánják. Nos, ezek lehet, hogy olyan kérdések, amelyek megosztanak bennünket, de őszintén kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és egy kompromisszumos megoldást találni, amely kielégíti a mezőgazdaságot. Nem akarok itt most nagy beszédeket tartani, hogy még jobban megosszam az embereket, hanem azt mondom, hogy a 40 módosítóból 20-ra könnyedén igent lehet mondani. A jogos aggodalmakat fogalmaztak meg, és hogyha az árnyék tevőkkel ezeket megbeszéljük, akkor szerintem mindennel kapcsolatban egyességre juthatunk, kivéve a nyolc órát. Hogyha nem találunk olyan megfogalmazást, amely mindenki megelégedésére szolgál, akkor nyilván szavazni kell, hiszen ez lesz a demokratikus megoldás. De még egyszer hozzátenném, hogy nem akarok állást foglalni az egyik vagy a másik nézet mellett. Én az állatok jólétét képviselem itt, és biztos vagyok benne, hogy a meglévő rendelet kapcsán van még mit javítani, és ahol egyet tudunk érteni a bizottsággal, azt alkalmazni kell, nem pedig feltétlenül új jogszabályokra van szükség. Hogyha a jelenlegi jogszabályokat világosan értelmezzük, akkor lehet, hogy a jó irányba tudunk elmozdulni. Tehát továbbra is beszélnünk kell, és köszönöm, hogy meghallgattak, és mindent megtettek, teszek azért, hogy a kollégákkal való kapcsolattartás során a lehető legjobb eredményt érjük el. Május 7-én pedig, ahogy már mondtam, szavazhatunk demokratikus módon, és akkor a nézetkülönbségeket így oldhatjuk meg, és a, az Életékes Bizottsággal meg tudjuk oldani ezt a kérdést amely az Agri Bizottság. Tehát itt a az európai állampolgárokat foglalkoztató kérdésekkel a megfelelő módon foglalkozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő, tisztelt előadó, úr. Szeretném megköszönni a jó együttműködést. Köszönöm a nagyon lelkes tartalmi munkát is. Több javaslatot dolgozott ki, amelyekkel kapcsolatban biztos lehet majd kompromisszumot találni. Több területre gondolok, ahol ez lehetséges azok, akik kérelmeket nyújtanak be, tulajdonképpen nem sokban különböznek egymástól. A frakcióm és saját magam nevében is azonban szeretném leszögezni, hogy számunkra ez a 8 óra, mint a szállítás maximális időtartama, alapvető fontosságú kérdés. És végső soron ez a kérdés dönti majd el, hogy meg tudjuk-e szavazni ezt a jelentést, vagy sem. Most megpróbálom értelemmentesen elmagyarázni az álláspontunkat. Természetesen arról is szó van, hogy az Európai Parlament már elfogadott egy írásos nyilatkozatot, amelyet a képviselők, amelyvel a képviselők többsége egyetértett a parlament többségi magatartására ebből lehet következtetni. De mi, mint népképviselők nem tekinthetünk el attól, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogyha NGO-k, civil szervezetek, vagy egy ilyen civil szervezet képes arra, hogy nagyon rövid idő alatt egymillió elő aláírást szedjen össze Európában egy ezzel kapcsolatos kérelemre. Erre muszáj reagálnunk és persze megvan az oka, hogy miért jött össze ez a sok aláírás. Nagyon-nagyon komoly okai vannak ennek kétféle okokat különböztetnék meg. Az egyik, amelyek személyesen számomra is nagyon fontosak, az állatjóléttel, állatvédelemmel összefüggő kérdések, különösen vágóállatok esetén, amelyeket máshoz, máshogy kell kezelni szállítás során, mint a sok milliót érő versenylovakat ami Európa útjain történik, hogy mennyire kínozzák ezeket az állatokat, hogy mennyit kell szenvedniük szállítás során, ami ugye az út végén a halál várja őket, ez az állapot nem elfogadható. De van egy másik indok is. Szerintem azzal a, azzal a hát itt most egy osztrák szót használtam, ezzel a az ide-oda húzavonával tulajdonképpen azt akarjuk elkendőzni, hogy milyen kárt okozunk a fogyasztóknak ezzel a szállítással, az állatok kínzásával, hiszen az ilyen módon szenvedő állatok húsát megevő fogyasztó egészsége szempontjából is nagyon káros, ami az állatokkal történik. Ezért meg kell vitatnunk azt is, hogy van-e értelme annak, amit ön is említett elődül, hogy holland, dán sertéseket pármába szállítanak, és ott pármai sonkát állítanak elő belőlük. Hogyha én pármai sonkát akarok venni, akkor igazi pármai sertésből készült sonkát akarok enni, és nem olyan sertést, amit Dániából szállítottak oda, és csak párma közelében vágtak le. Itt valóban borzasztóan félrevezetik meg, tévesztik a fogyasztókat. És az ilyen gyakorlatot, amely végül is nem jó sem az európai gazdaságnak, sem a fogyasztóknak, ez mindenkinek káros, megrendíti a bizalmat. Nagyon sok oka van annak, ami emellett a 8 órás szabály mellett szól. Ön azt mondta, hogy az állatok 37%-át szállítják 8 óránál hosszabb ideig. Ezt elhiszem önnek, de szerintem ez akkor pont 37%-kal több, mint ami megengedhető. Köszönöm. Mrs. Szabsa. Szabsa úr, asszony. Köszönöm szépen. Mivel árnyékelődünk nincs itt, magam szeretném bemutatni röviden frakciónk álláspontját. Ez is egy általános megjegyzést, ha megengednek. Az ALDE számára nagyon fontosak az állatszállítás szabályai, annak érdekében, hogy garantálhassuk, hogy megfelelő elbánást kapjanak az állatok, mielőtt a mészárszékre jutnak. A jelentés olvastán világossá válik, hogy megvannak a megfelelő szabályok, inkább azzal van a gond, hogy nem tartják be ezeket megfelelően. Úgyhogy az első megjegyzésem az kell legyen, hogy a végrehajtást ellenőrző intézkedéseket kell javítani, és ha, szab- ha közös szabályok lennek létre, azokat be is kell tartani és tartatni. A az pedig nem megengedhető, hogy azért, mert az állatot úgyis a mészárszékre szállják, nem kell betartani vele kapcsolatban a, a szabályokat. És azt sem szabad elfogadnunk, hogy egy olyan üzleti modell jön létre Európában, mely alapján megengedhető, hogy az Európai Unióban felnevelt állatokat oly módon szállítsanak harmadik állambeli mészárszékre, ahol nem tartják be az állatjó védelmi és állatjóléti előírásokat. Az aldállás pontját illetően a 8 órás szabály kapcsán. Ö, a, vannak azok, akik ragaszkodnának a 8 órás szabályhoz, mások meg azt mondják, hogy maximum vagy minimum határidőket kellene alkalmazni esetleg új technológiák révén módosítva a körülményeket. Még aztán vannak olyanok is, akik azt úgy gondolják, hogy az egész 8 órás szabály eleve nem észszerű, nem betartható, nem gyakorlatias, figyelembe véve azt, hogy egyes állatokat tengeren kell szállítani például, tengeren szállítanak például, ott pedig ezt a 8 órás szabályt tehát eleve nyilván nem releváns. Aztán vannak olyanok is képviselőtársaim között, akik úgy vélik, hogy az állat szállításának körülményei sokkal fontosabbak, mint a, mint a 8 órás szabály önmagában. Például a etetés az állatoknak és egyéb körülmények fontosabbak. Az ALDE ilyen szempontból tehát nem alakított még ki egy végleges álláspontot, a frakción belül sem. Folyik még a vita képviselőtársaim között, szavazással kell eldöntenünk néhány kérdést. Azon ugyanakkor azt sem mondható, hogy, hogy kialakultak volna olyan, elvek, olyan vonalak, amiből nem tudnák engedni. Egészében véve azt támogatjuk, hogy olyan szabályok legyenek, amelyek átláthatóak, és amelyeket be lehet tartani, és be is tartanak. Ez az álláspontunk végső soron. Köszönöm. Uh, thanks very much, Köszönöm, elnök úr. A, a, kicsit kitikkadok szinte, amikor az állatszállításról, állatutásáról van szó, akkor kitikkadok úgymond, és berekedek. Ezért iszom egy kis vizet. El, ott voltam az árnyék előadók ülésén Grandison kollégámmal, és, és lassan megértem, hogy miért nem értek egyet jó részt a jelentés tartalmával. Nos azért, mert a, az indoklás elveiekben a szállításról szólt, és nem az állat jólétről elveikben. Ez nem érzelmi nyilatkozat, ez tény. És hát sokat meg is magyaráz a hozzáállásról. Frakcióm a zöldek lelkesek a megállapodás, lelkes hívei, és nagyon-nagyon sajnáljuk azt, hogy bár a jelentéstevő helyen, helyen volna állítja, hogy nagyon sok módosítóval egyetértett, ám egyetlen olyannal sem, amelyet a zöldek terjesztettek be. Hát ez bizony sajnálatos, szerintem. Nem arról beszélünk, képviselőtársaim, hogy mondjuk téglát szállítunk, hanem élő lényekről, lélegző, érző lényekről, amelyek fájdalmat éreznek, stresszt áldozatai lehetnek. Lehet, hogy együgyű vagyok, de azt hiszem, hogy bennünket terhel a felelősség, mint a legfejlettebb fajtát, fajt, hogy a többi fajjal felelős módon bánjunk. Azért oly fontos, hiszem, hogy én Dél-Kelet-Angliát képviselem, ahol egyetlen olyan brit kikötő működik, ahol megengedett az élőállatok kiszállítása a kontinensre. És Nagy-Britanniában nagyon sok érzelem övezi ezt a kérdést. Találkoztam a, a kampányemberekkel, az RSPCA állatvédelmi ligával is, nagyon sok civil szervezettel, az NFU-val, a gazdákkal, az exportáló gazdákkal is találkoztam. Úgyhogy feltérképeztem a terepet, és pontosan tudom, hol állok ez ügyben. Ezért aztán támogattam azt az írásos nyilatkozatot, amely a 8 órás határól szólt. Ez a zöldek számára egy, törik, egy töréspont, ebben nem engedhetünk. Úgy tűnik nem igen jutunk itt dűlőre. De hangsúlyoznám, hogy mi, mi törekszünk együttműködésre, megállapodásra, keressük a közös nevezőt, és reméljük, hogy a jelentéstevő új kompromisszumokat tud kidolgozni, olyanokat, amelyek belátják, tekintetre vannak arra, arról a tényre, hogy az állat nem, nem, egy, nem egy darab kő, hanem élő lény, és a lehető legkisebb észszerű kínnal kell járjon a szállítás. Tehát és ha már élelmiszer lesz belőlük, akkor legalább az állat nevelésének helyszínéhez közel történjen ez meg. Remélem tehát, hogy jelentéstevő új, friss gondolatokkal tud előállni, amely figyelemmel van ezekre a prioritásokra, amelyek, mint mondott, nagyon sok ember, az Európai Unió és nagyon sok állampolgár osztja ezeket a taggályokat. Foster úr, asszony, uh, Iszér. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kollégák, a vita elején nem tudtam itt lenni, mert változott a programon. Van Dalen úr az árnyék jelentés tevő, és én most Van Dalen urat képviselem. A legtöbb módosító indítványjal a, egyébként is egyetértünk az ECR módosítóival, de miután Egyesült Királyságbeli vagyok, és az állatjóléti intergrup vezetője, szeretném leszögezni, hogy szinte tragédia, hogy már tíz éve zajlik ez a vita. Matthew, az elnök úr és néhány kollega, a szakbizottság mostani tagjai emlékeznek rá, hogy már régóta vitatkozunk uh, arról, hogy milyen felelőssége van a szállítmányzóknak, a sofőröknek az állattransportok uh, tekintetében. Hát a kollégám, a zöld uh, frakcióbeli kollégámnak mondom, hogy én is támogatom a 8 órás szabályt, de egy kicsit visszafogottan amiatt, hogy az Egyesült Királyságban vannak kedvezményezett régiók, ahol hát mondjuk nem praktikus dolog egy szigetről szállítani állatokat a száraz földre, tehát ilyen szempontokat is figyelembe kell venni. Természetesen kell, hogy legyenek indokolt kivételek. Lehet, hogy nem ebben a szakbizottságban kell ezt majd megtenni. Jogosan vetette fel az egyik leglényegesebb kérdést, mégpedig azt, hogy miután elég régóta van egy szabály, vágóhidakra vonatkozó szabály Európában, és emiatt szállítanak sokszor nagyon-nagyon nagy távolságra állatokat keresztül kasul Európában. Nem léphetünk igazán előre, amíg nem változik meg a hozzáállás arról azzal kapcsolatban, hogy hol vágják le az állatokat, hogyha valamennyien a jó minőségi végterméket akarjuk, akkor erről is gondolkozni kell. Teljes, ami teljesen felháborító, az a lovak szállítása. Szicíliában láttam, és ez, ez teljesen elfogadhatatlan, ahogyan ott történik a lovak levágása. Több jó módosítót benyújtottak, amelyeket támogatni fogunk, és azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon erőteljes üzenetet fogalmazunk meg. Valóban foglalkozni kell az eh, állatok eh, jólétével eh, szállítás közben, és ez a mi dolgunk is, persze kereskedelmi érdekek és az állatok érdekei között egyensúlyt kell teremteni. Elnök Bach úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Luis Kándes úrnak szeretném megköszönni a munkát. Több olyan pontot tartalmaz a véleménye, amelyet mi is tudunk támogatni. Ilyen például az ellenőrzési mechanizmusok harmonizációja, illetve a fuvarozók képzése. Itt valóban még sok mindenen lehetne javítani és az is jó, hogy a tagállamokat nem csak, hogy felszólítja arra a vélemény, hogy végezzék el az ellenőrzéseket, hanem itt a szankciókról is beszélünk. De Grandes kollega tehát elsősorban a szállításra koncentrált. Nem akarok én se itt túlzottan érzelmiek fejtett vitát lefolytatni, de azért az állatjólét kérdését mindenképpen be kell ebbe hozni a képbe, és a parlament már sokszor kifejtette az ezzel kapcsolatos álláspontját. A, azt hiszem, hogy itt az állatjólét kapcsán nem csak a fogyasztókra gondolunk. Nyilván a a lakosság eh, nagyon odafigyel arra, ami történik az állatokkal a szállítás során, és emellett minden szakértő is azt mondja, hogy az állatokat abban a régióban kell levágni, ahol tartották, ahol hizlalták eh, őket, és semmi értelme annak, hogy 24 órán keresztül, vagy annál hosszabb ideig is eh, szállítsák az állatokat egy másik helyre, ahol azt után levágják őket. Tehát ezeket a szempontokat elég ambiciózus módon kell majd nevén nevezni ebben a szövegben. Egy tisztességes egyensúlyt kell eh, találnunk a gazdasági érdekek és az állatjóléti szempontok között és remélem, hogy majd az árnyék előadókkal lefolytatott egyeztetések során sikerül majd megtalálnunk ezt az egyensúlyt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Benjen képviselő. Igen, kb. 15 évvel ezelőtt még emlékszem egy nagyon uh, heves kampányra az akkori szabályok ellen, és akkoriban nagyon sokan szerintem irracionális módon amellett kampányoltak, hogy legyen tilalom az Egyesült Királyságban. De én most amellett érvelnék, hogy legyünk racionálisak és pragmatikusak ugyanis ha akkor a közvéleményt követtük volna, akkor törvényes lett volna például 15 órán keresztül az országon belül egyik ponttól a másikig szállítani az állatot, viszont Észak-Írország és az Írköztársaság közötti szakaszon nem lehetett volna szállítani az állatot. Tehát ebbe az irányba megyünk el, ha nem figyelünk oda. Felvetném én is a periferális szigetek kérdését. A 12 óra az út a hajón, és nagyon eltérőek a körülmények az állatok szállításával kapcsolatban. Tehát nem csak az fontos, hogy mennyi ideig tart a hajó út, ugyanis bizonyos körülmények között hogyha például megfelelő pihenőidőt kapnak az állatok, vagy ha azt látjuk a hajón, hogy van egy elég nagy terület, ahol pihenhetnek, akkor akkor ezt az időt valahogy figyelembe kell venni, de hogyha mereve ragaszkodunk a 8 órához, akkor nagyon furcsa helyzetek alakulatnak ki. Shetlanden is lehetetlenné válna a helyzet és az előző a vágóhidakra vonatkozó jogszabályra is gondolnunk kell, mert ez eredményezte sok tekintetben a mai helyzetet. Több módosító indítványból kivenném azt a szöveget, hogy vágásra szánt állat, és valami mással egészíteném ki a szöveget hogyha ugyanazt a limitet akarjuk azokra az állatokra, akik amelyeket már mondjuk Észak-Európában ezer éve is szállítanak, és ott ugye nem lehet Skócia északi részén télen legeltetni az állatokat, ezért ezeket le kell vinni a dél-angliai legelőkre. És ugyanez a helyzet a skandináv országokban is. Tehát egy szezonban nem lehet a, ugyanazon a legelőn tartani az állatot. Ezért ilyen esetben nincs lehetőség a mm, tehát figyelembe kell venni, amikor ilyen vándorlásos legeltetésre van szükségük az állatoknak, vagy ez egyetlen lehetőség a tartásukra meg kell néznünk, hogy mi az, amivel javítható a szállítás minősége és nem egy ilyen abszolút limitben kell gondolkoznunk. Ezért én támogatom a 8 órás napi határidőt megfelelő pihenő időkkel. Van itt egy másik kérdés is az állatok tenyésztése, és hogyha itt kivennénk a vágásra szánt állatokat, itt megfelelő hagyományok mentén történik az állattenyésztés, a tenyészanyag előállítása, és ezekkel kapcsolatban is van néhány nagyon pragmatikus jó javaslat, amivel, aminek az a lényege, hogy javítsuk a körülményeket a szállítás közben. Ilyen javaslat például, hogy mérjük a hőmérsékletet a kamionokban, de vannak nagyon pragmatikus javaslatok, hogy ne legyenek túl merevek a e, limitek vagy a határértékek. Lichtenberger asszony. Azért jelentkeztem, mert hogy nem áll, szerintem nincs ellentmondás a szállítási körülmények javítása, illetve az időkorlátozása között. Mind a kettőre szükség van, ezek nem zárják ki egymást mind a kettőre szükség van, hogyha egyáltalán komolyan vesszük az állatvédelem ügyét, legalább hozzáállás tekintetében. És el, itt szólnék hozzá a vitához. A, közleked, a szállítási feltételek ügyében a felügyelet és, és az infrastruktúra a szükséges dolgok. Az infrastruktúrát azért említem, mert mi az Alpi térségekben például megállapítottuk, hogy amikor például a Brenner ö, autópályán, hogyha egy pihenőállomás működne, ahol az állatokat le lehet venni a platóról, megetethetik, megitathatják őket, és pihenhetnek, akkor, akkor itt minden, minden szállító megkerülné ezt az útszakaszt, és olyan, inkább olyan útszakaszt választana a, a szállítmányozó, ahol nem kell megállni. Mert hogy ki kell fizetni ugye a, ezt a pihenőidőt is. Tehát, hogyha valakit esetnek előírnák, hogy, hogy megálljon egy útszakaszon és ott pihentesse az állatokat, akkor azt is el kell érjük, hogy arra valóban ott az, az útvonalat válasszák, és ott valóban megetessék, megitassák az állatokat. Ez így hatékony módszer volna. Ez a dolog egyik oldala. Ám tehát nem lehet ugyanakkor a szállítási idő ellen kiátszani ezt, a, ezt az érvet. Vannak tapasztalataink egyes tagállamokban, mindig beszélünk a, a, a, a hogy egyes régiókban az előírások csökkentek a, a mészárszékekre vonatkozóan, a mobil eh, eh, mészárszékek, amelyek ugye voltak egy nagy teherautók, működnek, ezek nagyon hasznosak lehetnek a kis vállalatok szempontjából. Miért ne lehetne itt is támogatásokat adni ilyen mobil vágóhidak működtetésére, hogy egyetlen teljesen elkerüljük ezzel az állatok szállításának szükségességét. Ugyanakkor egyik, ezek érv, egyik érv sem szól a, az idők korlátozása ellen. Tehát csak ha itt nyomást tudunk gyakorolni, akkor tudunk általában javulást elérni a közlek, az állatszállításban. Túl sok állatot szállítanak, költség ö, okoknál fogva, és mivel élőnyekről van szó, akkor itt mindenképpen látnunk kell az élőlények miatt másképp kell szerveznünk az szállítását, mint bármely más javak szállítását. Elnök, köszönöm. A szabályozásokkal kapcsolatban, a mészárszékek vagy a, a vágóhidak szabályozására vonatkozóan többen jelezték, hogy ezzel is gond van, és ez kapcsolódik az élőállatszállítás ügyéhez. Én nagyon hiszek abban, hogy az állatokat a lehető legközelebb az élőhelyükhöz, a tartási helyükhöz kellene levágni. Ha az a Shetlandon működne miatt egy, egy hogy ám legyen. Tehát, hogyha ezzel a szürke térséggel, vagy ezzel átmeneti területekkel foglalkozunk, és akkor tudjuk kihúzni a probléma méregfogát. Hazámban is például elmondható, hogy a több ok, fájdalmat okoznak a állatoknak a, a vágóhíd szabályai. Például, hogyha egy állat sérülten kerül a vágóhídra, nem vághatják le addig, amíg az állatorvos nem mondja azt, hogy levág, levágható az állat. Hát ott az állat ott szenved, keresnek valahol egy, egy állatorvost, az állat kínlódik, is levágják persze, ám a szabályozás jelenlegi állása szerint meg kell várja, még megvizsgálja egy állatorvos, hogy levágható. Értem én, hogy egy beteg állatot, egy, egy fertőző beteg állatot nem lehet be, beengedni a, az élelmiszer láncba. Ám egy sérült lábú állatot így megváratni, ez, ez egy ostobaság a rendszerben. Támogatom támogattuk egyes javaslatokat ugyan, de érezhető az a frusztráció. Több mint 20 éve dolgozom ebben a parlamentben, azóta igyekszünk tenni valamit az élőállatok szállítása ügyében, és mindig kudarcot vallottunk őszintén szólva. A kudarc oka lehet nem feltétlenül az, hogy a szabályozás nem jó, bár szerintem lehetne erősíteni, de inkább lehet, hogy az az oka, hogy nem hagyják végre ezeket a szabályokat és egyfajta leszefer engedékenység működik egyes tagállamokban, illetve egyes vállalatoknál, nem mindegyiknél, de sok fuvarvállalatnál nem nagyon figyelnek az állatokkal való bánásmódra, de hogy Taylor úr is mondott, és többen is, Nagy-Britanniában legalábbis nagyon-nagyon fontos téma, ez rengeteg levelet kapunk az állatjólét ügyében. Hogy, vagy, hogy ez csak a brit társadalmat minősíti el, vagy sem, azt nem tudom, de tény és ez nagyon sok érzelmet kavar a brit, a brit képviselők körében legalábbis ennél a fogva. Egyetértek Grandez úr kérésével, hogy halasszuk el a szavazást annak érdekében, hogy valamiféle megállapodást tető alá hozzunk, és hogyha ez nem megy május 7-ig, akkor, akkor mindenképp szavaztatnunk kell, azért ironikus a dolog, mert én az Agriszak Bizottságban póttag vagyok, és amikor az Agriszak Bizottság elé kerül a dolog, akkor jó ég tudja, mi történik, hiszen ha van egyáltalán érdekelt bizottság, hát akkor az övék. Tehát ott van a kutya elásva, hogy ezzel a párhuzammal éljek. Tehát a, a, az árnyék előadók, előadóknak kell együttműködni, amennyire lehet, hogy egy kompromisszumot jussanak. Ha az nem megy, akkor is szavaznunk kell, meglátjuk, mi sül ki ebből. A DJ Sankó köréből ki van itt? Javinelli, Nolden asszony, ki van itt? Javinelli úr lesz az, ugye? Vagy ha nem, akkor Nold asszony elég furcsán néz ki. Javinelli úr. <clears throat> Buongiorno, sono infatti... Mindenkit szeretettel üdvözlök. Igen, valóban Csavinelli úr vagyok. A Szankó főbizottságban az állatok jólétéért felelek. Nos, akkor köszönöm, hogy megtárgyalják az állatok szállítás közbeni jólétét. Az Európai Bizottság szoros figyelemmel foglal, követi a parlamentnek a munkáját, és a tanács munkáját is. Hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság számára mennyire fontos ez a munka, azért, hogy a szállítási rendeletnek a végrehajtását szabályozzuk. Az adatokat illetően Nyilvánvalóan az állatok szállítása Európában jelentős szerepet játszik, és 2005 óta fokozatosan növekszik, ahogy ez a bizottság adataiból kiderül. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az állatokat megfelelő egészségügyi és jóléti körülmények között szállítsák. Ma délután a nyolc órának a kérdése többször fölmerült. A bizottság véleménye szerint a rendeletben foglaltakkal egyetértünk. Nem próbáljuk megváltoztatni a rendeletet, a szállítási időt sem, ugyanakkor elköteleztük magunkat amellett, hogy optimalizálni fogjuk a műholdas navigációs rendszereket, ahogyan ezt a rendeletben is megemlítették, és ugyanakkor az adatgyűjtést is eh, javítani fogjuk a tagállamok részéről kapott adatokat illetően. Ezek a rövid távi célkitűzések, és most ezekkel kapcsolatban működünk együtt a tagállamokkal. Természetesen minden olyan javaslatot is megvizsgálunk, amelyet az Európai Parlament nyújt be, és gondosan megvizsgáljuk azon kísérleteket, hogy a bürokráciát csökkentsék, hiszen az elektronikus nyomonkövetési technológia lehet, hogy további e, terheket e, ró a résztvevők vállára. Köszönöm még egyszer a e, munkát. Köszönöm szépen, akkor de Grandes úr szeretne valamit hozzátenni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Simpson úr, köszönöm rövid leszek. Megpróbálom összefoglalni a kollégáknak az álláspontjait. Nyilvánvalóan mindenki az állatok jólétét tartja szem előtt. Nem hiszem, hogy bárki is lenne, aki nem ezt támogatná második megjegyzésem, ugyanakkor a valóságot kell megvizsgálni, tehát hogyan tudjuk az állatok jólétét, e, jólétén javítani a szállításuk közben. Nem lenne helyes, hogyha olyan véleményt állítanánk össze, hogy amely más kérdésekkel foglalkozna, mint az állatok szállításával. Természetesen a legfontosabb eleme a szállítás, hiszen mi a szállítási bizottság, szakbizottság vagyunk. És ezért ilyen szempontból kell megvizsgálni, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Az árnyék jelentéstevőkkel való tárgyalások során nem hiszem, hogy lenne olyan kérdés, amelyet nem tudnánk megoldani, kivéve a 8 óra kérdését, ahol kompromisszumot kell majd találnunk. Mindenesetre olyan megfogalmazást kell keresni, ami mindenkinek a megelégedésére szolgál. Tehát visszautasítom azokat a vádakat, hogy nem, ne vettem volna figyelembe az önök módosításait, hiszen a kompromisszumokban figyelembe vettem őket, de hogyha további módosítókat akarnak benyújtani, azoknak csak örülnék. Nem hiszem, hogy radikális megoldást kell keresnünk, hiszen mindent nyilván nem tudunk megoldani, azokat az, és bizonyos érdekeket figyelembe kell venni. Nyilvánvalóan ezek néha ellentétesek lehetnek a mieinkkel. amikor szárazföldi vagy tengeri szállításról van szó, akkor nyilvánvalóan különböző szempontokat kell figyelembe venni például élő teknősöknek a szállításáról is szó lehetett volna száz évekkel ezelőtt. No, minden esetre olyan megoldást kell találnunk, amely lehet, hogy nem lesz tökéletes, de azért figyelembe veszi azokat az egyedi körülményeket, amelyeket a, az állatokat szállítják. Tehát nem mi vagyunk az illetékes bizottság, a mezőgazdasági bizottság az illetékes bizottság, és lehet, hogy ők majd más megfogalmazást fognak választani. Mint mondtam, a 8 óra kivétel ezek alól. Szerintem valóban komolyan kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, ugyanakkor nem szabad merev szabályokat hozni, hiszen különböző érdekeket figyelembe kell venni. És lehet, hogy olyan megfogalmazás sikerül találnunk, amely mindegyik kolléga megelégedésére szolgál, de ha nem, akkor szavazni kell majd róla. Ígérem, hogy együttműködök a továbbiakban is az árnyék jelentéstövőkkel, és mindenkivel, aki benyújt módosított, akár csak önnel, meghallgatom mindenkinek a megjegyzéseit, és attól még, hogy vannak nézetkülönbségeink, az nem akadályozza a dolgokat. Tehát nem akarok ennél többet mondani, biztos vagyok benne, hogy figyelembe fogjuk, tudjuk venni a kollégáknak a különböző véleményét. Remélem, hogy sikerül, hogy továbbra is együttműködni. Köszönjük szépen, De Grandes úr! tehát a szavazás 7-én lesz, május 7-én, tehát akkor van még néhány hét, amikor összeülhetnek az érdekeltek és kompromisszumokat megtalálhatnak, de ha ez nem sikerül, akkor majd valóban szavazunk róluk. De a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők megpróbálnak majd együttműködni. Köszönöm szépen! A következő napirendés pont az Atlanti óceán teljeségére vonatkozó uniós kohéziós politika Tikau asszonyon lenne, de hát nem tudjuk, hogy jön-e, hol van, jó, hát akkor talán két perc.

Tika Tickow's asszony meg, elege, megérkezett. érkezett. The item is the cohesion policy. És a téma az Atlanti régiót élető stratégiáról szól, a kohéziós politikáról. Nos, köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy késtem de az ITRE bizottság ülésén kellett részt vennem. Először is szeretném megköszönni a titkárságnak és a kollégáknak, akik támogattak engem a vélemény megfogalmazásában. Röviden két olyan elemet szeretnék felvezetni itt, amely a véleményben fontos szerepet játszik. Először is nagyon fontos, hogy a bizottságot ösztönözik arra, hogy az Atlanti óceáni stratégiát, a 2013-ig tartó stratégiát elindítsa, és figyelembe vegye az összes regionális partnert és érdekelt felet. A az Atlanti óceáni tengeri stratégiának a kialakítását kell ösztönözni, és a transatlanti fórum résztvevőit is belevonni. Ezen kívül multimodális közlekedési rendszereket kell kiépíteni a transatlanti régióban, és az észak-déli és a kelet-nyugati tengelyre is kell hangsúlyt fektetni. Ezeket az elemeket megfelelő módon kell tükrözni a jövőbeli TNT mechanizmusban és az európai összekötő eszközben. Különösen fontos a kikötők és a belvízi vízi utak összekötése, azért, hogy az egész régió a tengeri áruszállítás előnyeit élvezhesse. Az Atlanti óceánon az olaj és a gáz terminálok fontossága is szerepet játszik, és az intermodális közlekedési megoldások is. A rövid távú szállítás segítségével tudjuk a környezetet is védeni, és az atlanti államoknak a az á, képviselőt a tengeri gyorsforgalmi utak kialakításában is érdekelté kell tenni, és a hajók ellenőrzésének a már meglévő rendszerét kell fejleszteni, ezen kívül adott megosztási megállapodásokat is kell kötni, e, a meglévő hajó megfigyelési rendszereket kell e, fejleszteni, és e, a csempészet, kereskedelem megfigyelésére is szükség van. Azon kívül a műholdas navigációs programok, az EGNOS és a Galileo alkalmazását is ösztönözni kell, ezen kívül az Atlantán óceáni felkutatási és mentési rendszert, támogató rendszereket is fejleszteni kell. A jövőben tovább kell fejleszteni az Atlanti régiónak a tengeri szállítási, a hajóépítési, a halászati, akvakultúrai, a tengeri energiát, valamint a turizmust és az energiállítási útvonalat diversifikációját kell fejleszteni. Sajnos a bizottság közleménye nem megfelelően pontos, pedig egy stratégiótól ezt vártuk volna, és ez azért, mert nincsen akcióterv, és ezért kértük két, az bizottságtól azt, hogy 2013 végére egy valós cselekvési tervet állítson össze, amely a regionális érdekelt feleket is bevonja, és amely ennek a régiónak a fejlesztését szolgálja az utazási és a szállítási szempontokból. Köszönöm szépen! az EPP részéről Texia úr. Köszönöm szépen. Szeretnék én is megköszönni a Tikau asszony által elvégzett munkát. Minden elszakbizottságban elvégzett munkára és dosszír vonatkozóan el lehet azt mondani, hogy a pénzügyi, gazdasági válság idején olyan megoldásokat kell keresnünk, amely, amelyek a gazdaságot növelhetik, és amelyek foglalkoztatás bővítéssel járhatnak. Igaz ez erre az intézkedés csomagra is. Ugyanakkor a tagállamok is úgy kell alakítsák szakpolitikáikat, hogy a zöld gazdaság céljait tartják szem előtt. Nem szabad erről megfeledkeznünk, és a lehetőség szerinti kék gazdaság lehetőségeit, nevezzük így, sem szabad figyelmen kívül hagynunk, amikor tengerparti térségekkel foglalkoznunk. Ebben a szellemben szeretnék a főpontokhoz hozzászólni. Köszönöm egyrészt, hogy utalást tett a, a tengeri kikötőkre és vezető autópályákra, ezek fontosságára, ugyanakkor sajnálatos, hogy nem elég jelenik meg ez a gondolat a jövőbeli európai közlekedési hálózatok vonatkozásában nem elég súlyjal szerepelnek ezek a térségek. Holott rendkívül fontos volna a tengeri, tengerrel kapcsolatos foglalkozások népszerűségének növelésében. Akvakultúra, idegenforgalom, halászat, sor olyan foglalkozás, amely regionális, tagállami, európai fontossággal bír. A pénzügyi finanszírozás kérdésében pedig egyetértek azzal, hogy a strukturális alapokat kell mozgósítani, megfelelő módon koordinálva a következő pénzügyi keret eszközeit ezen térség érdekében. Végül, de nem utolsósorban a stratégia külső dimenzióját kell figyelme, figyelme venni, különösen a perifériális területekre, területek érdekeit is szem előtt tartva. 60%-a a tehát nagyon nagy a súlya a ö, periférikus területeknek, nagyon nagy területet fednek ezek le, és ezek új lehetőségeket jelentenek meg, a tengeri energiaerőforrások, az éghajlatváltozás elleni harc és egy sor más fontos cél vonatkozásában. Aztán még egy gondolat, a légi és tengeri közlekedés tekintetében a belső piac és a területi kohézió szempontjait szeretném felhívni a jelentős figyelmét, és az árnyéknyeledőkkel együtt szerintem sikerrel járunk ezen szempontok érvényesítésével is abban, hogy egy jó stratégia jön létre. Elnök, köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Bilbao asszony nincs még itt. Fontos volna, hogy ő fel, de én is megtehetem. Először is Tikó asszonynak köszönöm a kifejtett munkát. Szokás szerint nagyon körültekintően járt el, a szokás, dicséret ezért néhány dolog hiányzik az anyagból, például a légi közlekedés nélkül nem igen lehet transeurópai hálózatot létrehozni, és hát nem csak az Európá belül mozog a légiközlekedés, azon kívül is. Tehát nyilván a kikötők, a rövidtávú tengeri közlekedés, meg az autópályák, ezek említés, ezeket említették, ám a Silver European Sky stratégiáját is bele kéne vonni, ahogy az előttem szóló már említette is. Egyébként egy sor olyan dolog van, amelyet helyénvalónak találok a jelentésben, a közös adatfelhasználás, az adatfelhasználásról való megállapodás, sok, a tengeri akadályok leküzdése, aztán a 7-es cikk, 8-as cikk, 9-es cikkben, tehát egy teljesen integrált tengeri politika ügyében Brian Simpson is majd rámutat arra, mennyire fontos ez, hogy közös egy keretet adjunk a különféle gazdasági ágazatok együttműködésére, és az összes tengeri térség, akár a balti térség stratégiát is beleértve megjelenjen itt az Atlanti stratégia kapcsán. Ez nagy kék növekedést lehet prognosztizálni, a tengeri gazdaság ágazatok növekedése nagyon sok potenciált rejt, és az vonatkozó szakmák vonza, vonzó voltát is erősíteni kellene. Az illetékes szakbizottság lehet, hogy ez törli majd, holott fontos szerepet játszik, ez említenünk is kell, az én jelentésemben is annak idején, a tengeri közlekedés stratégia tekintetében is említettük ezt. Egészében ez jó állásfoglalás, és nem tudom, hogy Bilbao asszony majd hogyan egészíti ki javaslataival ezt, biztosan lesznek módosítói, ám ahogy ismerem, szokás szerint azokat biztosan tudom majd támogatni. Köszönöm még egyszer az előadó munkáját. Taylor Greens. Köszönöm szépen, Taylor úr, a zöldek képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Szerintünk ez egy kitűnő jelentés. Különösen örülök annak, hogy szerepelnek benne olyan elemek, mint a határon átnyúló koordináció, a kikötők közötti kapcsolat, és ezeknek az összekapcsolása, a belvízi szállít, eh, belvízi eh, kükötőkkel. Fenntartható, kiváló minőségű turisztikai ajánlatról is eh, jó lenne szólni és egy cselekvési, tervet kellene, cselekvési terv elfogadása az Atlanti stratégia kapcsán kitűnő gondolat a tengeri biztonság és az úgynevezett tiszta hajózás előmozítása, ezek mind nagyon üdvözlendő célkitűzések. Nekünk is lesz majd néhány javaslatunk, de nyilvánvaló számunkra, hogy sikeresen zárul majd le ez a történet. Foster asszony. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Zika asszonynak is a munkát. Nagyon sok mindenre kitért. Egyetértek eh, azzal, amit Meissner asszony is eh, felvetett, hogy a légi közlekedési ágazatról is kellene szólni. Tika asszony említett az EGNOSZ-t és a műholdas navigációs rendszereket. Eh, mi ezt támogatjuk, ezeket a gondolatokat de általánosságban is egyetértek azzal, amit a kollégák megfogalmaztak, úgyhogy az ECR nevében is csak köszönetet tudok mondani Cika asszony eddigi munkájáért. Bilbao asszony, elnézést, elfogyott az idő, és nem most, hogy megérkezett, természetesen megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen arra számítottam, hogy nem kerül ilyen korán sorra ez a napirendi pont, de most itt vagyok, és röviden a következőt szeretném elmondani. A vélemény cikasszony javaslatai valóban azt célozzák, hogy javuljon a tengeri kikötők működése, az ottani tevékenység, az infrastruktúra korszerűsít, megteremtése, a közúti kapcsolat megteremtése a kikötők között. A legjobb megoldást kell mindig megtalálni az áru szállításra. Európában fontos, hogy minél jobb legyen a, az összeköttetés, a közlekedés területén. A Connecting Europe, ez az összekapcsolódási eszköz, ennek a Mm, stratégiának a része. És nagyon fontos a vasúti hálózathoz való kapcsolódás is. Így tudjuk van. Szeretnék eh, még meg is eh, megemlíteni azt is, eh, hogy helyesnek tartom, hogy az intermodális közlekedési megoldások és a logisztikai kérdések is kiemelt helyet kapnak a jelentésben, de kicsit túlhangsúlyozza a jelentő, készítője a kikötőket, más területekkel is többet kellene foglalkozni. Köszönöm szépen. 38 név szerepel itt előttem a bizottság képviselői közül, nem tudom, hogy ki az, aki itt van. King úr, remek, ez könnyű, könnyebb kiejteni, mint sok más nevet, akik itt a listámon szerepelnek, tehát King úr a bizottság képviseletében parancsoljam. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak, hogy reagálhatok a felvetésekre. Elolvastuk egy nagy érdeklődéssel ezt a jelentés tervezetet, nagyon érvényes, hasznos javaslatokat tartalmaz, ezeket meg fogjuk vizsgálni, amikor elkészítjük majd a cselekvési tervünket. A szakbizottság azt kérte, hogy minél előbb készítsük el a cselekvési tervet. A szándékunk az, hogy idén novemberre készüljön el ez a cselekvési terv és figyelembe fogunk venni minél több javaslatot, természetesen, amiket észszerűnek tartunk. Gondolom nem meglepetés, ha azt mondom, hogy az Atlanti óceáni stratégiával az a célunk, hogy a tagállamok és a régiók képesek legyenek még a projekt finanszírozást megelőzően, amiket a strukturális alapból, vagy a Horizon 2020-ból, vagy a strukturális alapokból finanszíroznak, ezelőtt készítsenek terveket, és nevezzék meg, hogy hol vannak a prioritások rövid távon a beruházások, illetve a kutatás területén és majd nyáron konzultációkat fogunk lefolytatni a tagállamok és a régiók javaslatairól, ötleteiről. És az Atlanti Fórum munkája majd előre halad az év során, az érintett tagállamokban több esemény lesz ezzel kapcsolatban, és novemberre elkészül a cselekvési terv tervezet, amelyről lefolytatunk konzultációkat, és majd az év végéig véglegesítjük ezt. A javaslatokról még röviden aztán mondanom se kell, hogy a az Atlanti stratégia közlekedési komponense különösen fontos. És ez nem csak nem szűkíthető le a kikötő fejlesztésre. Természetesen a kikötők nagyon mértékben befolyásolják a foglalkoztatást, és fontos erőforrás jelentenek a parti gazdaság számára, E, például e, az offshore e, létesítményekről energiát szállíthatnak a szárazföldre, leveszik a szállítás terhét a közutakról, ezt áthelyeződik a tengerre. Mindenképpen szeretnénk bátorítani a tagállamokat arra, hogy a projektjeik számára, amiket az EU-val e szeretnének megfinanszíroztatni a következő több éves pénzügyi keretben, ezek ilyen prioritásokat próbáljanak meghatározni. Nagyon fontos, hogy az Atlanti térségről, mint egészről beszéljünk. Ez a középső részt és a külső régiókat is magába foglalja. Ez a másik partján az Egyesült Államok olyan cselekvési tervre van szükség, amely releváns az EU által finanszírozott projektek számára 2014-ig. Ezen túlmenően majd más régiókat, partnereket is bele kell be kell vonni a stratégia kialakításába. A célunk természetesen növekedés, munkahelyek, ez a kék növekedés, a kék gazdasága, megpróbáljuk ezt ösztönözni, nem csak állami pénzekkel, hanem a magánszféra finanszírozásának a bevonásával is. Minél több fontos projektet kellene megvalósítani a tengerparti régiókban, de a perifériális vagy külső régiókban is, és hogyha sikerül összeállítani intézkedések egy jó csomagját, mostantól 2020-ig, hiszen ez a célunk, akkor számos cél megvalósulhat. Köszönöm ezeket a gondolatokat, az inputokat a szakbizottságnak, ezeket nagyon hasznosnak találjuk és erőfeszítéseket teszünk majd, hogy a tagállamokkal együttműködve készítsük el a cselekvési tervet, és eközben az önök által megnevezett prioritásokat is figyelembe vegyük. Köszönöm szépen, majd a Liverpooli kikötőben is talán találkozunk a bizottsággal. Cika asszony. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a mindegyik kollégának a hozzászólást, és várom a módosítókat, és számíthatnak az együttműködésemre. Egyetértek azzal, hogy hangsúlyozni kell a kohéziót a vasúti és légi közlekedés területén. Sajnos a megfogalmazással kapcsolatban vannak bizonyos eh, korlátok, tehát eh, bizonyos számú eh, szót használhatunk, tehát ezért nem tudtam mindent belevenni. Szeretném megköszönni a titkárságnak a támogatását is, és a bizottságnak az együttműködését. Van egy kérdésem. Nem tudom, hogy jól értettem-e a bizottságnak feltett kérdést. Ha jól értettem, a bizottságnak van egy akció cselekvési terv, tervezete, amelyet majd az év vége előtt konzultáció követ. Ez most a tervezetre vonatkozik, vagy pedig a végleges szövegre? Elnök, a bizottság az mindig novembert mond, csak az évet nem említik. Feltételezem, hogy itt 2012-ről lesz szó, de minden esetre King úr megválaszolná. Igen, hogy világos legyen, 2012-re lesz a tervezet meg. A végső Hát talán február-márciusban fejezi meg az Atlanti Fórum, fejezi be az Atlanti Fórum a tárgyalásait, és akkor majd később lesz 2013 során a végleges változat készen. A módosítók benyújtásának a határideje április 7, május 7-e, és júniusban majd szavazunk róla. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm szépen Tikao asszonynak is, hogy e, ide sietett. És most akkor a koordinátorok ülése következik.